Und wir fangen an mit És a 16-os ponttal kezdjük. A tanácshoz bizottsághoz intézett szóbeli kérdés az Európai Unió által az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretedezménye részes felei 19. Dohai konferenciának előkészítés érdekében, tett következő lépéssel összefüggésben. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk 36 4 ellenében. Akkor a tanácshoz intézett kérdés mellette, kézfertartással, ellene, tartózkodás, ellenszavazat, elfogadtuk. Áttérünk a következő napirendi pontra. Ez a rész jelentés. Szeretne valamit mondani az előadó? Azt mondták, hogy igen. Köszönöm, elnök úr tudom, hogy gyorsan kell lefolytatni a szavazást, de ha egy-két percet adna, akkor felhívnám a figyelmüket néhány fontos kérdésre, hiszen ez egy előrehozott második olvasati eljárás. Az árnyék előadók között több mint egy éve szinte napontra egyeztetünk, úgyhogy rövid leszek, elnök úr. Az eljárás során volt három trilógus a ciprusi elnökséggel. A lényegi kérdések tekintetében a hatály speciális élelmiszerekről van itt szó. Ez olyan kategóriákhoz tartozik, amelyeknél pontosan szükség van erre. Hosszantartó betegségekről van szó, tehát ez a hatály kérdése. Az összes egyéb élelmiszer termék, a gabonák, a helyettesítő termékek a General Food Law-hoz lettek áthelyezve. Aztán az élelmiszer allergia, amiről nagyon sokszor beszéltünk, laktóz, glutén stb. a plenárison is szó volt erről. Ezek a fake Information to Consumer rendeletben szerepelnek, ott egész hasonló szabályok szerepelnek már az allergiára vonatkozóan, a címkézés tekintetében, az tagállamokat felhívjuk arra, hogy 12 hónapon belül hajtsák végre az előírásokat. Ugye folyamatosan aggódik, aggályat fejezi ki a mi szakbizottságunk a tekintetben, hogy a szennyező anyagokat el kell távolítani ezekből az élelmiszerekből, Úgyhogy a szövegben van egy bizottsági nyilatkozat, ami a speciális és konkrétan meghatározott élelmiszerre láncra vonatkozik lényegi témában, tehát a, a, így röviden ennyit akartam mondani. Most a formához is szeretnék azért hozzászólni, tehát ez egy előrehozott második olvasati eljárás, ezt mindenképpen említeni kell a plenárison is. Úgy gondolom, hogy ez egy jó kompromisszum a hagyományos együtt döntéshez képest, időt sikerült így nyernünk, ez nagyon fontos, és az első olvasati gyorsított eljárás során az árnyék előadókkal is azt láttuk, hogy néha a bizottság és a tanács blokkolja az eljárást, és nagyon nehéz bizonyos témákat előre vinni. Több alkalommal láttam az összes árnyék előadóval, aki támogatott engem ebben a kérdésben. Az a tény, hogy első olvasatban a plenárison szavazunk. Ez segített a tekintetben, hogy több pontban előre vigyük a témát. Úgyhogy szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani az árnyék előadóknak, Madame Delang, Madame Zárgó, Görling asszony és Karl Schritter nagyon hatékonyan dolgoztak. És ez a nagyon egyszerű üzenetem lenne, tehát védenünk kell az összes érzékeny fogyasztót, hiszen ők nem olyanok, mint a többi fogyasztó. Nagyon szépen köszönöm. Azt javasolnám, hogy elektronikusan szavazunk. Ez egy premier, megnyitom a szavazást. Tehát most bárki szavazhat igennel, nemmel és tartózkodással elektronikusan. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. nagy többséggel sikerült elfogadni. Köszönöm. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez Nagoya, és megint egy szavazás, aki megszavazza, emelje fel a kezét. Sajnálom, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 58 mellette, elfogadtuk. Köszönöm. Most egy kicsit bonyolultabb lesz. Az OUSZKI jelentésre térünk át, és az előadó szeretne hozzánk szólni. Ouszki úr, öné szó. Děkuji, pane předsedo, budu, eh, budu hovořit eh, česky. Eh, szépen, csehül beszélek. Röviden a szavazás előtt csak három elemet emelnék ki a jelentésből. Először is a gépjárművek jelzése, a zajszint, és ezen kívül még megállapodtunk abban, hogy önkéntes alapon történik a dolog. Nem tudtunk megállapodni, és ebből két módosító születik, és pedig a hármas melléklet, amely egy értéktáblázat. Teljesen mindegy, hogy a szavazás eredménye mi lesz, nagyon szoros lesz az eredmény. Éppen ezért szeretném már az elején kijelenteni, hogy az a kívánságom, hogy rögtön elmegyünk a plenárisra, és a plenárison szavazunk, és így megtudjuk, hogy az Európai Parlament álláspontja mi, és így erős mandátumunk lesz a további tárgyalásra. Köszönöm, Ouszki úr. Wir starten jetzt gleich. És kettő módosítót nyújtottak be, a 23-as, 24-es, és a 46-ossal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítva. 47, 48. és a TRAN 14, de ellenőrizzük, ellenőrizzük. A 46-ost megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Ist abgelehnt. Elutasítva. Wir kommen dann zum Artikel 3. Und... Hármas cikk. 47, 48 és a Tran 14-es. Együtt szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Most nyilvánvaló elfogadtuk. A négyes módosító mellett ellene, tartózkodás, elfogadtó. Akkor az 50-es és a TRAN 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtó. Dann kommen wir zu Abendungsantrag 53. Tehát akkor most az 53-as mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadtuk, de nem látszott, elfogadtuk az 54-est. Most akkor áttérünk az 55-ösre. Megnyitom. Illetve készfeltartás ellene. Tartózkodás nyilvánvaló, elfogadtuk. A TRAN 17-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 56-osát elektronikusan. Mindenki szabadott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk az egyes konszolidált módosítóról, és elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. elutasítva. 58-as, nem. Egyenként szavazunk, 62-es mellett. Nálam a negyedik oldalon van, és a 62-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 60-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 64-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellett, 61-es közösen mellette, ellene. Tartózkodás szerintem a, az utóbbi volt a többségben, tehát elutasítva. Ellenőrizzük 58-ast és a 61-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Imkó 10-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. elfogadtuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük, mert nem látható. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Nyilvánvaló, elfogadtuk. Akkor áttérünk a hatos módosítóra mellette. Ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Áttérünk a konszolidált kettes módosítóra elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 66-os, 68-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es. Ez nem aktuális. A Tran 21-es mellette. Tran 21-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es, Imco 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 és 72-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es, 75-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a kompromisszum hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kilences módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 15-ös, nem aktuális. 12-es és az Imkó 16-os mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellett. Ellene? Tartózkodás, elutasítva. 13-as mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 87-es TRAN 25-ös mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os és 88-as TRAN 26-os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tehát itt a 1789 Trán 27-es mellett ellene tartózkodás ellen. 18-as, 90 és a Tran 28-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a mellékletek 95-ös mellett ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, nem volt világos. 95-öst elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 98-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 99-es és a 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 101 dafür. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellett tartózkodás elutasítva. 103-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös ellene. os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 109-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 108 es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellett ellene A néppárt tartózkodik? Rendben, akkor még egyszer elektronikusan ellenőrizzük, mert abszolút kaotikus. Tehát a 107-es elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A TRAN 29-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 és 112-es mellett ellene tartózkodás elutasít. 113-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20 első része A, 115 első rész A pont, és az IMCO 17-es azonos mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as. Második rész, B pont, 115-ös második rész, B pont, és Imco 18-as mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a 20-asra, harmadik rész C, 115-ös harmadik rész C, és Imco 19 mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellett. Ellene? Tartózkodás elutasítva. Áttérünk az ötös konszolidált módosítóshoz. Tehát és a harmadik mellékletben elektronikusan, és akkor rögtön belátjuk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ist irgendwie eine Anf Tehát, igen, ügyrendi kérdés, vagy, vagy mi volt ez? Csak tapsolt valaki? Jó, a többi nem aktuális. Áttérünk a 22-es és az IMCO 21-esre. Azonosak, ki van mellette? Ellene? Akkor még egyszer. Csak a zöldek vettek részt a szavazásban. Még egyszer. Ki támogatja a 22-es, Imkó 21-est? Mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 135-ös módosító mellett. Ellene? Szerintem elfogadtuk, de azért ezt elektronikusan ellenőrizzük, mert a kollégák nem emelték fel eléggé a kezüket. Még egyszer elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. 36 a mellette, 24-en ellene. Így nyilván elfogadtuk. Kérem, vegyenek részt a szavazáson, hogyha felemelik a kezüket, örülök neki. 136-os, mert a többi nem aktuális mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 137-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 138-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 139-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 140-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Imco 22. Imco 22. Dagegen? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Imco 23 mellett. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 142-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös. Itt részenként négy részben szavazunk első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk harmadik rész mellett, csak Richard Zéber támogatja? Tehát ki támogatja a harmadik részt a 25-ösből? Föl a kezekkel. Ellene? Tartózkodás elutasítva. Negyedik rész mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Tron 1-es mellett? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 2 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os módosító, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Az Imkó 2-est elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Imko 2-es elutasítva 26-os mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tran 2-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es, nem aktuális, 30-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett, ellenőrizzük. A 33-at elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 3-as részenként, első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk az Imkó 4-esre mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a TRAN 3-asra mellett. Ellene, tartózkodás, elutasítva. TRAN 4-es mellett. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, ellenőrizzük, ellenőrizzük biztonsági okokból a TRAN 4-est, igen, TRAN 4-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Zárom a szavazást. Még egyszer, túl gyors volt. Elektronikus szavazás a TRAN 4-ről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogott láttuk. Áttérünk a 36 osa mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 6-os. Mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett? Ellene? Tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 38-ost elektronikusan. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. De nyilvánvaló, elutasítva. Tran 6-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 44-es, a Tran 8-as, együtt, mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 9-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 10-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 11-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imkó hetes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tram 13-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor a végszavazás következik. Az előadó szót kér, Ouszki úr. Thank you, thank you very much indeed. Uh, before... Köszönöm szépen az végszavazás előtt, ahogy bejelentettem, a hármas függelék rövid lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire rövid, csak egy szavazás. Úgyhogy a frakciómat arra szeretném kérni, hogy ne szavazzák meg, és a végső szavazáson nemmel szavazzanak. Köszönöm. Gut, wir stimmen elektronisch. Jó, akkor elektronikusan szavazunk. A jelentésről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Nagyon szoros, de elfogadtuk. Most akkor áttérünk a második szavazásra, és ez pedig a tervezetről. Most megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Még négy, még kettő hiányzik. Lezárom a szavazást. 30, ja. 30 igen, 27 nem, két tartózkodás. Ezzel ezt is elfogadtuk. Dann möchte ich, dann möchte ich die Frage stellen an den Berichterstatter. Felteszem eh, Oszki úrnak, az előadónak a kérdést. Wir haben jetzt gerade szoros volt a szavazás. Szeretném öntől, mint előadótól tudni, hogy mi a további eljárás, hogyan akar tovább menni. Legyen első olvasat, vagy második oldasa, Szeretném, hogyha tisztán látnánk. Köszönöm. As I announced in the very beginning, ahogy már a kezdetektől fogva mondtam, a második olvasat csak akkor lehet, az egy lehetséges opció, de nem tudom elképzelni, hogy most megkezdjük a tárgyalást. Úgyhogy a javaslatom a második olvasat, és utána a plenáris. Köszönöm. Yeah, to go to the plenary, but... A plenárisra megy. Yeah, yeah. Sorry. Jó, ne haragudjon, akkor talán még egyszer. Nekem is ugye gyakorolnom kell, mert új szabályaink vannak. Tehát mi legyen, megnyissuk a tárgyalásokat, ne nyissuk meg. Nem, jó, akkor nem nyitjuk meg a tárgyalásokat. Ezzel tárgyalás nélkül a plenárisra megyünk, és ott fogunk szavazni róla. Köszönöm minden kollégának az igen koncentrált munkát. Wir kommen jetzt zum Bericht. Ezzel a következő jelentéshez értünk. Wir kommen jetzt zu dem Bericht Transparenz. Tehát a következő jelentés az átláthatóság. Nem tudom, hogy van-e itt olyan kollega, Weisgerber asszony talán? Weisgerber asszony. Kérem, hogy a többiek pedig kint társalogjanak, mert mi szavazni szeretnénk. Mégpedig az orvosi termékek átláthatósága. Egyből szavazunk. A 80-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 83 és 172-es a következő, ezek azonosak, és sőt még nem, csak ez a kettő. Tehát igen szavazat, nem, tartózkodás elutasítva. 84-es, IMKO 13 és IMKO 12 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a következő IMKO 13, 13 és 84-es. Megnyitom elektronikus szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő 13-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 5, 85 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 86, 87 és Imko 14 együtt, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 88 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 89 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Imko 15 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 90 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 91 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum igen, Jó, a 91-est kérik, hogy ellenőrizzük, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Világos. Egyes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Az egyest elfogadtuk. Akkor 181-esre szavazunk igen nem, 21, bocsánat, 121, igen, 121, 121 az ötödik oldalon. 121, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 122, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 123, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 17-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 100 124 igen, igen. 124 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 125 igen, nem, ez kiesik, túl gyors voltam. Kettes kompromisszum, igen. Nem, tartózkodás, elfogadtuk. Megint ugrunk egyet, egészen szerintem a hetesig. 100 és 52-es, igen. Nem, tartózkodás, elfogadtuk. 153, igen. Nem, tartózkodás elutasítva. 154 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Imko 21 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 153, 155 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, Péter Líze. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Megint ugrunk. Ó. A 174-ről még szavaznunk kell. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ugrunk. 215, igen, nem, tartózkodás elutasítva. a 215-öst elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 217 kiesik, jön az 5-ös kompromisszum konszolidult elektronikusan, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Világos, mellette vagyunk. Kompromisszum is lehetett volna belőle. Akkor a 225 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 226 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 300 jó, 226-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as, 31-es együtt, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 227. Jó, ellenőrizzük a 30. 31 est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 227 kiesik, 228 kies, erről szavazni kell, igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 229 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 32-es és 33-as, és a 35-36-os együtt, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 230 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 37-es imkó igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 231-234 együtt, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 232 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 34-es, 38-as együtt, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 233 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 235. 235. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 236. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 237. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 238. Szóbeli módosítóval kitámogatja. Nemmel kiszavaz tartózkodás nem világos, úgyhogy az elektroni- elektronikusan vizsgáljuk meg. Megnyitom, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A, öt, a hatos konszolidált elektronikusan, mond, szerintem. Mindenki szav, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2, 74, 78 együtt. Ellene. Elutasítottok. 249, igen. Nem. Tartózkodás elutasítottok. 250, 251 együtt, igen. Nem. Tartózkodás elutasítotok. 252, 53, igen. Egy, igen. Nem tartózkodás elutasítottuk. 254-255 együtt. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 254-255-öt együtt. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 256 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 39 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 257-es kiesik, a 7-es kompromisszumos javaslatot. Nem, a 258-as először. 258-ast elnézést ki támogatja? 258, 258 igennel, nemmel, tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A következő egy nagy blokk, 16-os, 40, és a köztelévő mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás. Nem világos? Akkor ellenőrizzük még egyszer. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 266, 67, 70 együtt. Nem, nem, ezek kiesnek, kiesnek, kiesnek. Elnézést, mondja az elnök. Imko 46. Imko 46, igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 41 és 271. Együtt. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 2 40, eh, bocsánat, 42-49, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Be, a bevezető rendelkezések 44-es és IMCO 1, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 46, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 46-ost elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 48 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 49 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 50 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 2, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 51 és Imko 3 együtt igen, nem, tartózkodás elutasítva. Egyes, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Imko 5, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 2-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 53-55 igen, 53-as és 55-ös, amiről szavazunk. 52-est elutasítottuk. Az 53-55 együtt igen, nem, tartózkodás elutasítva. 3-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 54 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 56 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 57 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. Imko 7, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 58-59 együtt, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 61, igen, nem, bocsánat, a 60-as jön, így van, a 60-as. A 60-asról igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 61 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 7-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 71 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 72 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 8-as és a 10-es, imko 10-es azonos, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 77 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 11 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 78 igen, ez kiesik, 79, 79 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Akkor az elektronikus zárószavazás az így előterjesztett javaslatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő az elektronikus végső szavazás a jogalkotás tervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. Most pedig megint az előadótól kérdezem, hogy a tárgyalásokat folytatni kívánja-e a tanácssal, vagy nem? Kérem, igennel vagy nem válaszoljam. I wish to say yes. Szeretnék igent mondani, mivel látom az eredményt, de ha jól gondolom, akkor néhány kollégának valószínűleg nem volt ideje, hogy pontosan utána nézzen a változásoknak. Lényeges változásokat iktatunk be a szövegbe. Ha az árnyék előadók jelzik nekem, hogy a frakciójuknak mi a véleménye, akkor támogatást fogok kérni. Kérem az árnyék előadókat, hogy jelezzék a véleményüket. Akkor oké, okay, rendben, akkor kérem a támogatást. Ja, ist es einvernehmen hergestellt? Akkor egyetértés van arról, hogy a tárgyalásokat megnyitjuk. Ellenvetés? Igen. Linda McEwen. Sajnálom, elnök úr, de mi ezzel nem tudunk egyetérteni, hanem legalább az árnyék előadók menjenek vissza, és januárban térjenek vissza a témára, és legyen egy részletesebb vita. Nem vagyunk fölkészülve ma arra, hogy megnyissuk a tárgyalásokat a tanácssal. Ja. Igen. Az SND kifogással él. Ki támogatja ezt a javaslatot, hogy januárban határozzunk erről? Úgy látom, hogy mindenki bólogat, akkor januárban erről szavazunk a bizottságban. Jó. Dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich... Mivel egy-két-három kollega nem fogja a következő napi rendi pontot velünk együtt eltölteni. Szeretnék ezért köszönetet mondani minden kollégának az együttműködésért, az egész évi együttműködésért ha egyáltalán figyelnének rám, tehát mindenkinek boldog karácsonyt, kellemes új évet, mindenki éppen egészségesen térjen majd ide-vissza a tolmácsoknak és a munkatársoknak és a frakció munkatársaknak, asszisztenseknek is köszönetet mondok, hiszen ő munkájuk nélkül nagy bajban lennénk, úgyhogy szívből köszönjük mindenkinek boldog új évet, kellemes karácsonyt. De azért van még egy napi rendi pontunk, sőt, a következő még csak a 21-es. Right. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. A 21-es napi rendi ponthoz érkeztünk. Doch bitten. Kérek mindenkit, hogy azok, akik szeretnének itt maradni, azok tegyék meg, azok viszont, akik búcsút, el akarnak búcsúzni a kollégáktól, azt valahol máshogy tegyék meg. Mert szeretném a szót Klaus Bérennek megadni, a bizottságtól, hogy tartsa meg a vegyi anyagok biztonságos használatáról tartott előadását, és a kivetítőn is követhetik. Most megadom a bizottságnak a szót. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutassam, illetve megvitassuk itt a bizottság jelentését a vegyi anyagok biztonságos felhasználása kommunikációjáról, közleményéről ez a, igazából beilleszkedik abba a keretbe, hogy a anyagok és keverékek címkézésére vonatkozó rendelet hogyan alakul. A címkézést illetően a legfontosabb kommunikáció legfontosabb közlése a veszélyeknek a nagy közönség számára. Négy elemet tartalmaz, négy fő elemet. A veszélypiktogram, szimbólumok, egy szó, veszély vagy figyelemfelhívás, aztán a standardizált erőses mondatok, veszélyes biztonsági mondatok. Ez nagyon hasonlít ahhoz, ami már létezik is, a korábbi, illetve jelenleg érvényes EU osztályozási és címkézési szabályokban. Ez egy rövid emlékeztető a bizottsági mandátumra vonatkozóan, illetve az EK-nak a mandátumára vonatkozóan. Ez igazából egy módosításon alapul. A parlament módosította a rendeletet, ez a 34-es cikk módosítása, és itt az szerepel, hogy a vegyi anyag ügynökségnek tanulmányt kell készítenie a nagyközönség tájékoztatásáról vonatkozóan az anyagok és keverékek biztonságos használatával kapcsolatban. Mindezt a tagállami illetékes hatásokkal és más érdeket fel kell egyeztetve kell, hogy tegye. Az ECA tanulmánya alapján a bizottságnak kellett egy jelentést készítenie a parlament és a tanács számára. Ez most ott van önök előtt. És ha indokolt, akkor jogalkotási javaslattal is elő kell állnia a CLP rendelet módosítására vonatkozóan a bizottságnak. Először is a tanulmány, amit az ECA elvégzett, ezt a munkát szoros együttműködésben végezte a tagállamokkal, a tagállami szakértőkkel, más érdekelt felekkel, a kockázat kommunikációs hálózaton keresztül. Ez egy olyan hálózat, amit azért állítottak föl, hogy biztosítva legyen a jó közlése, a megfelelő közlése a kockázatoknak a nagy közönség számára. A Eurobarometer vélemény polt állítottak fel 2010-ben, ez kérdőivel működött, szoros együttműködésben történt mindez az érdekelt felekkel, több mint 26 ezer polgárt választottak be a tagállamokból ebbe a csoportba, és úgy alakították ki, hogy ez reprezentálja az EU több mint 500 millió polgárát. Továbbá az ECA egy specifikus minőségi tanulmányt rendelt meg elméleti szakemberek egy csoportjától, a vegyi termékek értékelésére vonatkozóan, illetve a biztonsággal kapcsolatos viselkedések megítélésére vonatkozóan. Itt több mint 2000 polgárral készítettek interjút a tagállamokban, tehát itt kevesebb emberrel vették fel a kapcsolatot az EU-ban. Az a honlapján megtalálják a tanulmányt, és itt szerepel a, a dián a link. A tanulmány fő megállapításai az egyik, hogy a tanulmány megállapította, hogy az új CLP piktogramok közül, amelyeket a kutatás elején vizsgáltak, elég jól ismerik az emberek, felismerik az emberek, és jól értelmezik is. Konkrétan azokra vonatkozik ez, amelyek a korábbi rendszerben alkalmazott piktogramokhoz jelentősen hasonlítanak. A bal oldalt van az új piktogram, és jobb oldalt a korábbi, ami a korábbi EU rendszerben volt érvényes. Ezek egyébként animált diák, tehát van, ahol több mint 80%-os volt a fölismertségi szintje, aztán a robbanás veszélyre vonatkozó piktogramot is több mint 80%-a fölismeri a megkérdezett polgároknak, amikor rákérdeztek arra, hogy pontosan mit is jelent ez a piktogram. Nem volt meglepő, hogy az új CLP piktogramok közül néhányat nem annyira jól értenek az emberek. Például ez itt a felső a dián, ez a súlyos egészségügyi veszélyre hívja fel a figyelmet, de ezt alacsony mértékben ismerték és értették meg. 20% az embereknek ismerte, és csak 12%-a értette meg, hogy mit jelent. Egy másik új szimbólum az CLP rendszerben, ez egy felkiáltó jel. Ez ismerős volt sok ember számára, de hát lehet, hogy más mert más kontextusban is használják ezt a jelet mert a tényleges értelmezés nagyon alacsony szintű volt, csak 11 százalékos. Egy nagyon jól ismert szimbólum, a koponya és a keresztvetett csontok, ez a korábbi EU rendszerben is létezett, de alacsony volt az értelmezése, e, legalábbis ebben a kutatásban ez derült ki, csak a polgárok 33%-a értelmezte ezt, de azért azt is meg kell jegyezni, hogy más tanulmányokat is végeztek korábban más kontextusban, és ott ezt a szimbólumot jobban értelmezetnek találták a veszély egyetemi jelzéseként. A következő megállapítása az ECA munkájának, ECA tanulmányának, hogy a tényleges termékcsomagolás gyakran más sugal, vagy nem, kont, nem követi azt, ami a piktogramok és a más címként szereplő szövegek alapján logikus lenne. Például bizonyos színű csomagolás, vagy képekkel teli csomagolás esetén a fogyasztók gyakran azt gondolják, hogy nem is veszélyes ez a termék. Viszont, hogyha például piros színt használnak, a csomagoláson, akkor sokszor ez eh, arra vezeti a fogyasztókat, arra gondolnak ennek alapján a fogyasztók, hogy lehet, hogy veszélyes ez a termék. A megállapítások alapján, és még azt is el kell, hogy mondjam, hogy az ECA tanulmány nem vizsgálta azt, hogy a kockázati és biztonsági mondatokat hogyan értelmezik az emberek, hanem csak a piktogramokra koncentrált, és a figyelemfelhívási szövegekre. Mindenek alapján a bizottság arra következtetésre jutott, hogy a CLP módosítására vonatkozó jogalkotási javaslat most nem indokolt. Inkább öt konkrét ajánlással éltünk. Az első, ami valószínűleg a legfontosabb, hogy figyelemfelkeltő felkeltő tevékenységre van szükség a tagállamokban, és ezeket a tevékenységeket soros, szoros együttműködésben kell megszervezni, megtervezni, végrehajtani a tagállami szervezetekkel. Mert a tagállami értelmezések szintje és kockázata eltér. Az optimális időzítést is meg kell állapítani például a kampány tekintetében. Pillanatnyilag az új CLP piktogramok címkézések csak az anyagokra kötelezőek, viszont a termékek, amelyeket a fogyasztók megvásárolnak, általában keverékek, és csak 2015. június 1-től lesz ezekre vonatkozóan is kötelezőek az előírások. Ezért talán a határidő előtti utolsó évre kellene időzíteni a kampányt. A tagállami szereplőket is be kell vonni az Ekkor talán a legjobb intézmény, amely szervezni tudná ezt, a kockázati kommunikációs hálózat is ugye az ő kezükben van, és különböző jellegű hallgatóságokra lehetne koncentrálni. Az egyik tagállamtól, Szlovéniától azt hallottuk, hogy kötelező általános iskolai oktatást írtak elő a termékek veszélyességére vonatkozóan. Ez nagyon jó megoldásnak tűnik, mert így a gyermekek hazatérve az iskolából a szülők figyelmét is felhívják ezekre a problémákra. Aztán jelenleg nem tartjuk úgy, hogy a piktogramokat módosítani kellene, mert egy bizonyos időre van szükség, hogy a nagy közönség megismerje ezeket a piktogramokat. A másik eleme a címkézésnek pedig, ahogy mondtam is, hogy igazából, amikor majd a keverékek címkézése is kötelező lesz a CLP rendelet alapján, vagyis 2015 második felétől, tehát akkor kéne gondolkozni az esetleges módosításról. Tagállamokkal és az érdekelt felekkel együtt most nem tudtuk megvizsgálni, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a címkézést. Most több igény is fölmerült a kockázati és biztonsági mondatokra vonatkozóan. A fogyasztóknak gyakran az a benyomása, hogy túl sok információ szerepel a termékeken, a csomagoláson. Úgyhogy ennek az egyszerűsítéséről már most kell gondolkoznunk, már most is dolgozunk ezen, és mindenképpen egyeztetünk erről a tagállamokkal és az érdekelt felekkel. Továbbá azt javasoljuk, hogy ezt a feladatot ismételjük meg, mert 2015. június 1 határidőt követően, amikor már a keverékeket is a CLP rendelet alapján kell címkézni, illetve a korábbi eurórendszer teljesen el fog tűnni, majd akkor addigra talán a kockázati és a biztonsági mondatokra vonatkozó vizsgálatot is részletesebben el lehet végezni, tehát akkor lehetne egy újabb ilyen tanulmányt végezni. A termékek megjelenése és csomagolása jobban kellene, hogy igazodjon a kockázati információkhoz, amik a címkén szerepelnek. Ahogy korábban mondtam, maga a csomagolás is már sugalja azt, hogy a termék esetleg kevésbé veszélyes, mint a tényleges tartalma. A CLP rendelet keretében meg kell, hogy fontoljuk, hogy az érdekelt feleket, tagállamokkal, fogyasztói szervezetekkel hogyan lehetne együtt működni, hogy milyen iránymutatásokat adjunk ki erre vonatkozóan. Ennyit szerettem volna mondani, de természetesen nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt. És most szeretném átadni a szót a kollégáknak. Egy, kettő, három, hat, hét. Hm ennyien vannak. Szatuhassi. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó ülés tisztességére saját anyanyelvemet használom. Köszönöm a bizottságnak ezt a bemutatót. Ezeknek a prioritásoknak kapcsán, amit hallottunk itt, igazából semmilyen megjegyzésem nincsen. De itt igazából a vegyi anyagok biztonságos felhasználása egy fontos dolog. És a vegyi anyagok és a vegyi anyagok keverékének a használata elég gyakran foglalkoztat minket. És igazából ezt nem taglalta ez a prezentáció. A REACH-ben, a vegyi anyagok rendeletében, amelyet legutóbb szavaztunk meg, van egy olyan kötelezettség, hogy notifikáltassuk a vegyi ügynökséggel a vegyi anyagokat, és pedig azokat kell bejelenteni, amelyek aggodalomra adhatnak okot. Azonban ebben a jelentésben a vegyi ügynökség megállapítja, hogy a notifikációk sokkal kevesebb számban jelentek meg, mint ahogy az ügynökség ezt várta volna. Ez pedig arra utal, hogy itt a REACH előírását nem igazán veszi figyelembe az ipar. A vegyi ügynökség listájában szerepelnek ezek az anyagok. A ftalát, DEHP, és er, ebből az anyagból 97 bejelentés történt. Ez a lehető legnagyobb mennyiség, amerről jelentés született. És igazából 7 anyag esetében 7 bejelentés történt. A többi anyagról pedig nem történt bejelentést, vagy maximum öt vagy kevesebb. Tehát eléggé nyilvánvalónak tűnik, hogy ebben a tekintetben, hogy a vegyszerek esetében, vagy olyan vegyi anyagok esetében, amelyeknek szerepelni kellene a jelölt listán, a használatukra vonatkozó kötelezettségeket nem tartották be, vagy nagyon-nagyon renyhén tartották be. Tehát ezen a dolgon azért el kellene gondolkozni, hogy milyen intézkedéseket foganatosítunk az emberek érdekében. Hiszen a törvénynek engedelmeskednie kellene az iparnak. Tehát itt építőanyagokról van szó, autó, tisztítóanyagokról, mosószerekről, ahol szerepelnek ezek a kérdéses anyagok. Fontos, hogy az emberek tudják, hogy milyen vegyszeret vásárolnak. Azonban igazából nem tudjuk, hogy mit vásárolunk. Tehát amikor dolgokat veszünk, ruhákat, bele se gondolunk, hogy vegyi anyagok is lehetnek ebben, sőt veszélyes vegyi anyagok. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb jelentkezés? Direkt, az die... Tehát akkor a túlszújkodás nincsen, tehát jelentkezhet. Köszönöm szépen. Kicsit azért csodálkozom, hiszen sok szabályunk van, és Szató Haszi kolléganőhöz is fordulok. Számos területen fogadtunk el szabályokat. Tehát most például a növényvédőszerekre gondolok, a biocidekre gondolok, említette a ruhákat, amelyeket vegyszerekkel kezelnek. Tehát van, van jelzés, nagyon sok szinten van jelölési kötelezettség, és nem tudom, hogy most még mi csináljunk. A bizottság javaslatát nagyon észszerűnek tartom, tehát információkra van szükség, képzésre van szükség, és arra van szükség, hogy ami a jelzés területén van, az ismert legyen. Szerintem nagyon jó kiinduló pontunk van. És igazából most indultunk el, még nem kell lovat váltani. Tehát a lényeg az az, hogy a meglévő jogszabályokat betartassuk. Azt is tudom, számos más meggondolás alapján, hogy egy címke nem lehet tankönyv arról, hogy hogyan bánjunk a vegyszerekkel. Tehát mindenképpen informálnunk kell az embereket, hogy mi csináljanak. Különben olyan címkéket kapunk, amelyekkel az érintettek nem tudnak mit kezdeni. Hiszen elég gyakran nem elégséges a jelzés. Nagyon fontos az, hogy informáljuk a fogyasztókat és szerintem ez a megfelelő út, a bizottság javaslata pedig szerintem megfelelő módszer. Köszönöm, Klász asszony. Most akkor átadnám még egyszer a bizottságnak a szót. Nem tudom, Hansen úr vagy Berent úr, mind a ketten eljöttek. Akkor a vállalkozási főigazgató. Köszönöm, elnök úr. Én kezdem a hozzászólást, aztán Hansen úrnak átadom a szót. Szeretnék köszöntet mondani Klász asszonynak a támogatásért, hiszen támogatja a javaslatunkat hogy elsősorban a figyelemfelkeltésre koncentráljunk. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ez egy kulcsfontosságú elem. Bármilyen információt felrakhatunk a címkére, ha azt nem értik az emberek, akkor semmilyen hatása nincs. Most nem akarok belemenni, a, illetve nem tudtam belemenni az ECO tanulmány teljes részletes bemutatásába de ha majd elolvassák részletesen a tanulmányt, akkor látni fogják, hogy amilyen módon használják a címkét, az eltérő az országokban. Az északi tagállamokban a fogyasztók figyelem felkeltő jellege sokkal magasabb a címkéknek, és a termékcsoportok is mások. Klász asszony el, említette a biocideket és a növényvédőszereket. A fogyasztók úgy értelmezik, hogy ezek a termékek veszélyesebbek, és el kell olvasni a címkéket, tehát ezt magasabb szinten, magasabb kockázati színnek ér, értelmezik a fogyasztók, mint normál háztartási vegyészereknél. Tehát az ilyenfajta értelmezések és különbségek rész, rész, léteznek már, de talán ezekre lehetne koncentrálni a jövőben a figyelemfelkeltéssel. Hászi asszony említette a jelentést a cikkekben a pontos információk beiktatását, és ezzel kapcsolatban átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm, házi asszony, a kérdést. Sok előrejelzést készítettünk arra vonatkozóan, hogy a reach kapcsolatban mi is fog történni, és néha igazunk volt, például a regisztrációs dossziék száma tekintetében 14 dosszié van most folyamatban, Ugyanakkor más területeken abszolút rossz volt az előrejelzésünk, például a CNL tár és az előregisztrációk témára igaz ez. Az anyagok bejelentésének a szintje olyan területeken is megtörténik, ahol eredetileg ezt nem jósoltuk meg. És az EKS kollégákkal az egyik téma, amivel foglalkozunk, hogy megpróbáljuk azt megérteni, hogy miért van különbség a között, amit terveztünk, amit előre látunk, és ami a tényleges helyzet. Tehát vagy rossz volt az előrejelzésünk egyszerűen, vagy valami olyasmi történik, ami mondjuk az ECA követhetne, és így is biztosíthatná például a megfelelősséget, vagy további információt lehet adni. Úgyhogy ezzel a témákkal a kollégákkal együtt az ECA-nál foglalkozunk, és remélhetőleg miután meghatároztuk ezeket az okokat, akkor tovább is tudjuk folytatni ezt a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt is és hogy megjelentek, és most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a 22-es, ez egy eh, szóbeli válaszigénylő kérdés Linda meg Evan részéről, és itt eh, mindenek előtt nekiadnám át a szót Linda. Um, thank you. Um, colleague... Köszönöm. A kollégák valószínűleg tudják, hogy az Egyesült Királyságban egy növény betegség terjedt el, és nagyon sok, több ezer fa hal ki emiatt az Egyesült Királyságban. Calara fraxinea gomba ennek az oka. Ha jól gondolom, az egész Európai Unióban ez probléma, nem csak az Egyesült Királyságban. Volt egy vita az Egyesült Királyságban, témáról, és néhányan az EU-t hibáztatják, tehát hogy akkor azt mondják, hogy a kormány nem tudta megtiltani a fertőzött növények importját, mert az EU jogalkotás ezt nem tette lehetővé. A bizottságtól erre kérek reakciót. Tehát mit tehet egy ország, amikor beérkeznek import fertőzött növények. Mit tehet egy tagállam ilyen esetben? A második kérdés az általánosabb és a jövőre vonatkozik tudósokkal beszélve, ők tőlük azt hallottam, hogy az egyik fontos probléma, hogyha az Európai Unión kívülről érkezik egy ilyen fertőző anyag, egy gomba bejut, ugye nemzetközi kereskedelem folyik, és sokszor az EU-ban ismeretlen betegségek is bejutnak így az EU-ba. A jogalkotás tekintetében szeretném azt tudni, hogy egy tagállam mikor léphet fel, hogyha ilyenfajta probléma merül föl, mint a, ami most az Egyesült Királyságban előfordult. Másrészt ebből az esetből milyen következtetést von le a bizottság, vagy bármilyen más esetből milyen következtetéseket von le a bizottság a jövőbeni jogalkotásra vonatkozóan. Köszönöm. Linda. Köszönöm szépen Linda McEvennek, és most a bizottságnak szeretném átadni a szót. Üdvözlöm az E szekció képviselőjét, egy szívesen látott és gyakran látott vendégünk, tehát Polié úr, önél szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy eljöhetek az önök bizottságához. Igen, ez egy súlyos probléma, amit Mekeven asszony említett, de nem új probléma európai szinten, mert ezek a betegségek, ezek a fertőzések már Lengyelországban megjelentek a 90-es évek elején. De ez egy nagyon bonyolult növénybetegség, hiszen ez egy gomba, és a tudósoknak sok időre volt szüksége ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a, ez a gomba kapcsolódik a betegséghez, és mert ennek a gombának többféle megjelenési formája van. És több tagállam jelezte aztán a 90-es évektől kezdve ennek a megjelenését, de ez nem egy kötelező bejelentéshez kapcsolt növénybetegség. Tehát ez, erre vonatkozóan az európai jelenlegi jogalkotásban nincsenek jelentési kötelezettségi előírások. Az Egyesült Királyság jelentette a megjelenését a Kalara Fraxineának a saját területén. 2012. márciusában történt ez, és a bizottsághoz tehát bejelentették a betegség megjelenését. Valójában a kontinensről történő más tagállami importtal kapcsolatban fa import az első két évig faiskolában nevelik ezeket a növényeket, és ezt követően importálják ezeket az Egyesült Királyságba erdőtelepítés céljából. A márciusi időpontot követően az Egyesült Királyság teljes felmérés végzett a saját területén, és 309 olyan faiskolát találtak, szinte mindenhol az Egyesült Királyságban, de főleg East Angliában koncentrált területekre vonatkozott ez, viszont a délre is kiterjedt, egészen Skóciáig is megjelentek ezek a betegfák. Faiskolákban jelent ez meg, de találták már, a betegséget megtalálták normál erdőkben is, illetve a nemrég telepített, erdősített területeken is. Még egyszer elmondanám, hogy a betegség sok más tagállamban is felütötte a fejét, de a többi tagállam, amely bejelentette ennek a fertőzésnek a megjelenését a korábbi években, nem kért intézkedést, mert ez a gombafajta, ezt megszüntetni nagyon nehéz. A spóráit a szél terjeszti, sokszor nagyon messzire eljut a széllel. Az egyik opció, ami arra vonatkozik, hogy hogy jelent meg az Egyesült Királyságban ez a gomba, az a szél, tehát lehet, hogy a szél útján jutott el a keleti, keletről érkező széllel, illetve az új növények importjával is. Nagyon messzire el tud jutni ez a spóra, a, akár több tíz kilométerre is, és emiatt nagyon nehéz harcolni, nagyon nehéz kiirtani ezt a gombát. Hogyha kivágunk egy fát és elégetjük, ez nem elégséges, hiszen a sporrák lehet, hogy a szél által már nagyon messzire eljutottak. Milyen következtetést vonunk ebből le? Mi a tanulság véleményünk szerint ennek az esetnek az alapján? Először is a világ többi részén harmadik országok hivatalosan nem ö, állapították meg a betegség megjelenését, a Kellera fraxinea gomba megjelenését, de ez persze nem azt jelenti, hogy csak Európában jelent volna meg ez a betegség. ugye nem jelentették be a harmadik országok, de azért ez nem azt jelenti, hogy nem jelent meg a betegség, ez inkább csak bejelentési probléma, és nem jelenti azt, hogy a világ többi részén ugye nem létezik ez a betegség. A másik tanulság, amit le tudunk vonni az esetből, az új betegségek nyomon követését jobban kell szervezni európai szinten és ez a jövőbeni növénybetegségre vonatkozó rendeletben szerepelni is fog. A bizottság a 2013 első negyedévében fogja elfogadni a tervezetet, és önök itt a parlamentben meg tudják ezt majd vitatni, itt az e- ENVI, illetve az Agri Szakbizottságban az állat és növényegészségügyi jogalkotási csomag részét fogja képezni, illetve a magokra, vetőmagokra, hivatalos ellenőrzésekre és finanszírozásra vonatkozó teljes csomag része lesz ez. Az új rendeletben import felügyeletet illesztünk be, ugye igaza van, sokszor az új betegségek importtal jutnak be, fa, növény, gyümölcs, raklap, faláda vagy feldolgozott fa importjával jutnak be az országokba. Ezért meg kell erősíteni a felügyeletet. Ehhez viszont emberi erőforrásra és pénzforrásra is szükség van, ez problémás a jelenlegi helyzetben. A közigazgatási szerveknél most inkább csökkentés a fordul elő, ugye emberi erőforrások és felszereltség tekintetében is, ez viszont nem igazán teszi lehetővé a megerősített határfelügyeletet. Továbbá a tagállami tájékoztatást is meg akarjuk erősíteni, ezt horizon scanningnek nevezzük. Továbbá azonnali bejelentési kötelezettséget fogunk előírni a tagállamok számára tagállamok gyakran késedelmesen jelentik ezeket az eseményeket, és ez problémás, hogyha harcolni akarunk, illetve ki akarjuk írtani ezeket a betegségeket. Sokkal gyorsabb fellépés fogunk előírni a maihoz képest. Ez sajnálatos, hogy ezt kell, hogy mondjam, de amikor például az Egyesült Királyságban már 309 faiskola fertőzött, akkor már igazából mindenhova elterjedt ez a betegség, a szét terjeszti a spórákat, ez most már túl késő, és az egész Európában elterjedt ez a betegség, úgyhogy nem voltak nagyon pontosak, ugye a tudósok se, a szakemberek a betegség pontos okának a meghatározásában, hiszen már a 90-es évek elején, ahogy említettem, megjelent a betegség, és rögtön az elején kellett volna ezt jobban nyomon követni. Ma már nagyon nehéz egy betegséget kiírtani, amit a szétterjeszt, vagy amit a rovarok terjesztenek, mert vannak más, nem ebben az esetben, de vannak más olyan betegségek, növénybetegségek, amelyeket a repülő rovarak terjesztenek, és nagyon nehéz ilyen betegség ellen harcolni, ami nagyon gyorsan tud több kilométerre, több tíz kilométerre is elterjedni. Ennyit szeretem volna mondani. Válaszként elnök úr, a van asszony kezdeményezésére vonatkozom. Gerbrandi úr? Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném a bizottságnak megköszönni a válaszát, és szeretném Linda McEvennek megköszönni, hogy felvetette ezt a kérdést. Amit el kellene kerülnünk, az az, hogy ne lássunk ebben elszigetelt problémát. És ebben a megközelítésben egy kicsit meg vagyok lepve, hogy hol tartunk ma. Mert 2009-ben már 12 milliárd euróra becsültük az idegen fajok által okozott kára költségeit. És 2009. júniusában pedig eh, felfedeztük, hogy milyen veszélyes fenyegetettség származik ezektől. Felszólítottuk a bizottságot, hogy eh, az ilyen betolakodó idegen fajok ellen próbáljon lépni. És azóta eltert már egy kis idő. Egy nagyon egyszerű kérdésem ön a bizottsághoz. Mikor várhatjuk azt, hogy lesz valamilyen jogalkotási javaslatuk az ilyen agresszív idegen fajok ellen? Nem csak ez a fa betegség az, ami érdekel minket itt egy sokkal nagyobb problémáról van szó. Linda McEwen, köszönöm. Köszönöm a probléma taglalását. Szeretném megkérdezni, hogy az új jogalkotás használ-e majd? Hiszen közölte, hogy nem kell itt jelenteni, nincs jelentési kötelezettség a bizottság részéről. És a harmadik országok részéről. Tehát a bizottság hogyan kíván eljárni? Hiszen semmit nem lehet tenni, lenne a kérdésem. Dupli. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az invazív fajok tekintetében a Környezetvédelmi Főigazgatóság az illetékes. Mi megkülönböztetjük a betegségek kérdését, mert ez a Szankó főigazgatósághoz tartozik. Bernard Frankönten kollégám foglalkozik az állatbetegségekkel, én a növénybetegségekkel. Tehát ha betegségre van szó, mint ebben az esetben, akkor ezért mi felelünk, mi vagyunk az illetékesek, viszont állatok, invazív állatokról és növényekről szóló témákban a Környezetvédelmi Főigazgatóság az illetékes. Például a mókus, szürke mókus, amely megjelent Belgiumban, vagy a kaukazási fajok, amelyek beérkeztek, többféle növény, illetve állat sok kárt tud okozni Európában. Viszont ezekkel a témákkal a környezetvédelmi főigazgatósági kollégák foglalkoznak. Egy projektet fognak összeállítani, benyújtani. 2013 vége felé fog ez megtörténni de ezt persze velük kell majd egyeztetni, mert ők az illetékesek. Mi viszont a hivatalos ellenőrzési csomagban növényegészségügyi határellenőrzést kívánunk beilleszteni, és nem csak a betegségeket kell majd ellenőrizni növények esetében, hanem az invazív fajokra is ki fog terjedni ez az ellenőrzés amikor a közösség területébe, területére akár kereskedelm útján, import útján, akár magánúton az utazókkal együtt, ugye a személyes csomagjukban jutnak be ezek a növények. A tervezet szerint a határon dolgozó növényegészségügyi ellenőröknek ellenőrizniük kell. Most ez nem lehetséges, nem lehetséges, nincs erre jogalap a jövőbeni kötelező jogalkotással kapcsolatban. Azt a jogi formát választottuk, hogy ez rendeletben kerüljön megfogalmazva. A mai növénybetegség és importellenőrzési szabályok irányelvben szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok tagállamoknak ugye át kell ültetniük ezeket a saját nemzeti jogalkotásokba, de néha kiigazításokat hajtanak végre a nemzeti helyzetnek megfelelően. A jövőbeni szöveg viszont a rendelet lesz, ez közvetlenül érvényes, és az új betegségek bejelentésével kapcsolatban háromnapos határidőt fogunk beírni. Ez kötelező lesz. Természetesen, ha egy tagállam ezt nem tartja be, akkor be lehet indítani a jogi mechanizmusokat, de igazából több pénzügyi támogatásra is szükség lesz, hiszen a mi elképzelésünk az, hogy legyen gyors a bejelentés, és így a finanszírozási támogatás, amikor megjelenik egy új betegség egy területen, akkor a finanszírozás is gyors legyen, azért, hogy ugye ne kell hat hónapot, egy évet várni, akkor már nincs értelme, a rovarok mindenhova eljutnak, a spórák mindenhova elrepülnek, a közösségen belüli növény mozgással, ugye az már túl késő lenne. Ezért nagyon fontos minél behatárolni a betegséget, és jelentős támogatást lehet majd adni a finanszírozási veszteségre vonatkozóan. Úgyhogy ezt majd látni fogják a rendeltervezetben, amit önök jövő év 2013 elején fognak megvizsgálni. Ennyit akartam mondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen, Pulé úr. Most kíváncsiak vagyunk, hogy 2013-ban eh, mi történik. Az biztos, hogy foglalkoztat majd minket ez az ügy. Köszönöm a kollégáknak a vitát, és köszönöm a bizottságnak a kérdések megválaszolását és a prezentációját. Köszönöm. A napirendünk végére értünk. Január 23-án, 24-én találkozunk itt Brüsszelben, és mindkét kollégánknak boldog karácsonyt kívánok, és kellemes új évet, érjenek haza jó egészségben. Akkor jövőre remélem egészségesen találkozunk. Sok dolgunk lesz, nem csak ez, valószínűleg egy nagyon izgalmas év lesz. Töltsék fel a telepeiket, köszönjük a tolmácsoknak, köszönjük az összes kollégának, köszönjük a hallgatóknak. Ezennel berekeztem az ülést.